pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetről szóló tanácsi álláspont ismertetése. Tájékoztatom a kollégákat, hogy itt nincsen sem kékkártyás felszólalás, sem catch azaz spontán felszólalás. Csak azok kaphatnak szót, akik a listán vannak. És minden további késlekedés nélkül megadom a tanács nevében Cánetti úrnak a szót parancsoljon. Signor Presidente. Elnök asszony. Igen, tisztelt képviselők, biztos úr, megkülönböztetett tisztelettel vagyok itt, eh, hogy bemutassam a, a 2015-ös tanácsi költségvetés tervezetet, amelyet szeptember másodikán nemrégen fogadtak el. Ez az éves költségvetés, amely az új pénzügyi, többéves pénzügyi keretbe, a 2014-20-as eh, keretbe illeszkedik, és ilyen módon funkcionálisnak kell lenni egyrészt eh, a programok meghatározása tekintetében, másrészt pedig eh, a 2006-2013-as programok végrehajtása tekintetében is. Ezt a két célt tűzte ki maga, alá a tanács, maga elé a tanács a 2015-ös költségvetés elfogadása során, figyelembe véve, hogy megfelelő uniós pénzügyi támogatást kell adni a növekedésnek és a foglalkozásnak, foglalkoztatásnak, valamint az Európa 2020-as stratégiának. Annak érdekében, hogy a célkitűzéseket megvalósítsuk, a tanács figyelembe vette, hogy a fenntarthatóság és a költségvetési fegyelem céljai egyszerre teljesüljenek, úgy, hogy egyességben legyen mindez a tagállami költségvetésekkel. Így a tanács a különböző széttartó célokat igyekszik egyszerre értelmezni, annak érdekében, hogy a 2015-ös költségvetés teljesítse a már meglévő elkötelezettségeket, illetve hogy a gyors beavatkozást is lehetővé tegye az egészséges költségvetési fegyelem fenntartása mellett. Azok az intézkedések, amelyek a növekedést és a foglalkoztatást, különösen az ifjúsági foglalkoztatást támogatják, egy irányba kell, hogy mutassanak a múlt év júniusi Európai Tanácsülés határozataival a kutatás, a fejlesztés, a vidékfejlesztés, illetve a migrációs nyomás kiküszöbölése is fontos célokat tel jelentenek, amelyeket szintén költségvetési előirányzatokkal kell támogatni. Figyelembe kell ugyanakkor venni, figyelembe vettük a bizottság javaslatát bizonyos megtakarítások tekintetében, és erre lehetőség is volt, ugyanakkor szükség is volt a megtakarításra, annak érdekében, hogy megfelelő marzsokat biztosítsunk a előre láthatatlan a beavatkozások érdekében, és azért is lehetős, lehetőség volt a megtakarításokra, hiszen mélyrehajtó, a programok mélyre vonatkozó ellenzésen alapultak ezek, és figyelembe vették a 2015-ös pénzügyi abszorpciós képességet is. Így meg kell akadályozni, hogy az új programok semmilyen negatív hatást eh, ne érje őket, eh, és az elfogadott programokat meg lehessen valósítani. Így tehát eh, a 2015-ös költségvetés bár tartalmaz csökkentéseket, melyek, mint mondtam, szükségesek, de lehetségesek is, így ez a költségvetés tehát olyan kifizetéseket tartalmaz, amelyek a 2014-es költségvetés előjelzéseiben is szerepeltek. Az oda soros elnökség szorosan együttműködik a parlamenttel és a bizottsággal a 2015-ös költségvetés elfogadása során, a kölcsönös bizalom szellemében, amelyre szükség van ahhoz, hogy elfogadjuk az Európai Unió költségvetését. Lássuk most a tanács álláspontjának tartalmát, amely 140 milliárd eurós kifizetési kötelezettséget és 140 milliárd eurós kifizetést ír a kötelezettségvállalást és kifizetést irányoz elő, tehát ez 55 milliós csökkentés a kötelezettségnél és 2,1 millió eurós csökkentés a kifizetéseknél. Így tehát figyelembe veszük a 2014-es költségvetést, illetve a 2014-es egyes módosító költségvetés módos, módosításait, és így összességében 1,61%-kal nőtt a kötelezettségvállalások szintje, és 3,2%-kal a kifizetések szintje ki kell emelni, hogy a tanács álláspontja ugyanakkor nem tartalmazza azt, hogy a 2014-es jelenleg hatályos költségvetésből milyen fennmaradó összegek kerülnek átgörgetésre a következő évre, illetve figyelembe veszi a 2014-es bizottság által tartalmazott módosításokat is. Ilyen módon és ezt már fentebb is megemlíthettem, egy olyan álláspontról beszélhetünk, amely figyelembe veszi a szükséges előirányzatokat, a fejlesztési és a növekedési cél kitűzéseket is. Ugyanakkor pedig a tanács álláspontja választ ad a bizottság megkeresésére a kiigazító költségvetés tekintetében a 2015-ös névre, hiszen eh, biztosítani kell, hogy a megfelelő pénzügyi kötelezettségvállalások megfelelő fedezettel rendelkezzenek. Ilyen módon tehát eh, a tanács eh, széles körű támogatást adott, kvázi minden tagállam támogatta ezt a mm, határozatot. Most nem akarok fejezetről fejezetre végigmenni a költségvetésen, de természetesen, hogyha a vitában rákérdezek, örömmel válaszolok az egyes sorok és fejezetek kérdésére, de minden esetre mindenhol érvényes az az elv, hogy egy olyan költségvetést fogadunk el a 2014-eshez képest, amely fenntartható és a kifizetéseket végrehajthatóvá teszi. Három alapelvet eh, szeretnék kiemelni, amelyet a tanács a 2015-ös költségvetés során, elfogadása során követett. Először is fontos, hogy a megfelelő szakpolitikákat támogatni lehessen, amelyik a legfontosabbak, például az ifjúsági munkanélküliség és a munkanélküliség elleni harcot, a fenntartható gazdaságot, a nemzetközi krízisek kezelését, a migrációs terhek kezelését, és természetesen a gazdasági növekedést kell támogatni kell. Második szempont. Figyelembe kell venni a közkéz eladósodásának szempontjait, és figyelembe kell, és a költségvetést meg költségvetésnek karban kell tartania magát, és vigyázni kell, hogy ne, galop, ne szaladjanak el az adminisztratív költségek. Végezetül, harmadsorban pedig arra van szükség, hogy egy olyan költségvetést fogadjunk el, amely prudens vagy óvatos és megfelelő marzsinokkal, marzsokkal rendelkezik annak érdekében, hogy az előre láthatatlan feltételeknek megfeleljen. Az olasz elnökség meg van róla győződve, hogy a 2015-ös tanácsi eh, álláspont kiegyensúlyozott megközelítést jelent, eh, és eh, így a különböző előttünk álló európai kihívások megoldásához pénzügyi segítséget nyújt, másrészt ugyanakkor a felelősségteljes gazdaság szellemében kerül elfogadására. Oroszország, mint az unió soros elnökse, elnöke szorosan együttműködik a bizottsággal és a parlamenttel annak érdekében, hogy egy olyan költségvetést lehessen elfogadni, amely minden három fenti intézmény érzékenységét és céljait kielégíti. Egy konstruktív együttműködésben reménykedem, és ilyen módon örömmel állok rendelkezésre minden további kérdésükre szívesen válaszolok. Köszönöm. Zanetti, I'll now give the floor to the Commission. Köszönöm szépen, és most megadom a szót Dominik úrnak a bizottság nevében. Thank you, uh, Mr. President. Köszönöm szépen. Elnök úr, tisztelt képviselő! Kedves miniszterek, köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptam a felszólaláshoz. Mielőtt elkezdeném a beszédemet, szeretnék reagálni néhány felvetésre, amit az elnökségtől hallottunk az általános költségvetés tervezetre vonatkozóan a jelenlegire és a jövőbenire. Két számadatot szeretnék kiemelni. A 2014-es költségvetésnél amennyiben sikerül ezt vég, végül elfogadni a bizottsági javaslatokkal, a költségvetésünk mindig 4 milliárddal alul marad az eredetileg elfogadott kifizetéseknek, amelyet 2014-re elfogadtak. A 2015-ös költségvetést, amelyben sikerrel fogadni, majd a bizottsági javaslat értelmében, úgy ez is még mindig két milliárd euróval kevesebb lesz, mint a 2013-as költségvetés. Tehát még messze járunk attól, hogy visszatérhessünk a kiadások olyan szintjéhez, ami jellemző volt korábban. Elhangzott az is, hogy az európai költségvetés 2015-ben növekedni fog. Hogyha összevetjük a számadatokat, akkor nominális értékben némi növekedést érzékelhetünk. Ha mindezt figyelembe vesszük, akkor el kell mondjam azt, hogy a bizottság meg szeretné megerősíteni azt a véleményét, hogy csalódott a tanács olvasata miatt a 2015-ös költségvetés tervezetre vonatkozóan a bizottság szokványos megközelítést alkalmazott, függetlenül attól, hogy különleges helyzet előtt állunk. A bizottság korábbi alkalmakkor értékelését elmondta, a költségvetési folyamat kulcsfontosságú pillanatát éljük meg, és éppen ezért a legfőbb elemekre szeretnék összpontosítani. A bizottsági 2015-ös költségvetés tervezett javaslat nagyon nehéz feltételek mellett történt. Nagyon fontosnak tartjuk az olyan programokba történő beruházást, amely erősíti a foglalkoztatást, a növekedést, illetve hogy a már elfogadott jogalkotási programok, amelyeket 2014-2020-ra elfogadtunk, ezeket sikerüljön elindítani. 2014. júniusában a tanács ezeket a célokat megerősítette. A legnagyobb nehézség a kifizetéseket érinti. Először is nagyon fontos megfelelő forrásokat találni a politikai prioritások finanszírozásához, az új keretben megállapodtunk. A második fontos pont, nagyon fontos ellenőrizni a növekedő kiadásokat, illetve a még ki nem fizetett számlánkat 2007-2013-ra ki kell fizetnünk és vissza kell térítenünk ezeket a pénzeket a tagországoknak, mégpedig eh, megfelelő határidőn belül. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a beérkező kérvényeket, és annak érdekében, hogy ez sikerüljön elén, a bizottság azt javasolta, hogy a maximálisan rendelkezésre álló forrásokat használjuk fel a 2015-ös évre nézve, és a maximális rugalmasságot is nagyon fontos alkalmazni. A politikai prioritásokkal összhangban a bizottság a növekedés versenyképesség témákat az első fejezet alatt javasolta. 5,8%-os növekedés jelentene ez, és ami a kifizetéseket illeti, ez majdnem 13%-os növekedés. Ez a korábbi évek csökkentését hivatott kompenzálni a tanács visszatért korábbi stratégiájához, és fél milliárd euróval csökkenti a kötelezettségvállalásait, és 2,1 milliárd euróval a kifizetéseket. Ezek az első fejezetet érintik leginkább. Ide tartoznak azok a források, amelyek a növekedéshez a foglalkoztatás növekedéséhez hivatottak hozzájárulni. Az egyes fejezetben 1,3 milliárdnyi csökkentés történik a kifizetéseknél, és a Horizon 2020-as stratégiában ez 600 projektet érint, több mint 7000 résztvevőt közülük 1400 KKV van. Ami a külső politikákat életi, az Európai Unió kötelezettségvállalásai ellenére, a jelenlegi válságban vállalt szerepe ellenére, különösen a szomszédos országokban jelentős csökkentésekre került sor. 384 millió csökkentés javasolt a bizottság a költségvetés tervezetben. 2014-ben és 2015-ben nagyon fontos a rugalmasságok teljes mértékű alkalmazása, amennyiben a helyzetet stabilizálni szeretnénk. Még egyszer hangsúlyozni szeretnénk ebben az összefüggésben, hogy amit a bizottság kért 2015-re, csak akkor elérséges, hogyha nyomon követjük azt, hogy mit vállaltunk 2014-ben az éves költségvetés, a több éves pénzügyi keret megtartása és a politikai megállapodás megtartása nagyon fontos. Az éves költségvetésben kell ezt megvalósítani. A kifizetési előirányzatok csökkentése tükrében 2014-ben a bizottság sajnálatosnak tartja a tanács olvasatát. A tanács úgy viselkedik, mintha a jelenlegi helyzet szokványos helyzet volna, és ignorálja a költségvetési helyzeteket. A két lépcsős megközelítés, amely egyrészt lehetővé teszi a kifizetési előirányzatok alacsony szintét, az év során valószínűleg szükségesét teszi a pótköltségvetést. Úgy érzem, hogy ez súlyos likviditási problémát jelent az éves költségvetésekre nézve. Éppen ezért kérem a parlamentet, hogy vegye figyelembe ezeket az aggályokat, a 2015-ös költségvetés olvasata előkészítésekor. Nagyon fontos ezt az ördögi kört megszakítani, és nagyon fontos a 2015-ös költségvetésben megfelelő forrásokat tenni január 1-től. A közös prioritások megvalósítása érdekében nagyon fontos, hogy a korábbi évek kötelezettségvállalásait is tartsuk, illetve nagyon fontos a rallókat csökkenteni. Hangsúlyozni szeretném, hogy a bizottság által javasolt kifizetési szint 2015-ben csak akkor tud a helyzet stabilizálásához hozzájárulni, hogyha a 2014-es kifizetésekkel is foglalkozunk, és a hármas pótköltségvetés amely a 2014-es évet érinti. A 700 eh, milliós eh, mars felhasználásával, illetve amennyiben ezeket teljes mértékben sikerül átvenni. Ami a 2014-es bevételi oldalt illeti, lehetőséget tesz a munka ez irányú A 2014-es évi kifizetések nem jelenthetnek plusz költséget a tagországokra nézve, és ezt üdvözöljük, hiszen szűkösek a lehetőséget. Nagyon fontos a helyzetet ellenőrzésünk alatt tartani. Végül pedig nagyon fontos megállapodni abban, hogy amennyiben a helyzetet stabilizálni szeretnénk, nagyon fontos az összes rugalmasságot igénybe venni, amelyekre az MFF lehetőséget teremt annak érdekében, hogy a kifizetési helyzetet stabilizáljuk. Várom a szeptember 24-e intézményközi ülésünket, és nagyon fontosnak tartom, hogy fenntartható megoldást találjunk. Köszönetet szeretnék mondani a parlamentnek a kezdeményezését, és különösen Artoá úrnak, a Költségvetési Szakbizottság elnökének illetve Gadél Zabalasszonynak, illetve Holmeyer asszonynak és Döpri úraknak, akik jelentéstevői voltak a témának. Köszönöm szépen, és most a két előadónk egyikének, Holmeyer asszonynak adom meg a szót. Frau Präsidentin, äh, Herr Kommissar! Elnök asszony, biztos úr! Üdvözlöm a tanácselnökségét! Kezdetben, kedves kollégák, szeretném megállapítani, bár a parlament tartozik a felelősségem körébe, szeretném megállapítani a Költségvetési Bizottsággal, hogy igazából nem értem a tanácsot. Egyáltalán. 7 éves pénzügyi tervről határoztunk. Az a benyomásom, hogy a tanács nem ismeri már, nem tudja, miről van szó. Nemrég határoztunk erről, és a tanács olyan mértékben tére lettől, hogy egyszerűen nem értem már. A második dolog elmondta, hogy a növekedés beruházásokat akarják támogatni, akkor a kutatási innovációt miért csökkentik? És a KKV-kat, amiket külön támogatni kívánnak, szintén csökkentik a forrásokat. Az egyik oldalon tehát támogatjuk, hogy Szíriában való humanitárius segít, segít kiépítik, másrészt pedig azt tervezik, hogy az erre vonatkozó költségvetést csökkentsék az ismert okokból mégis mindent csökkentenek. Nyíltan meg kell, hogy mondjam, hogy több tárgyalási kör óta, amióta részt vettek a költségvetési tárgyalásokban, egyre világosabbak, hogy a kifizetési előirányzatok és a kifizetések egyre távolabb kerülnek egymásról. Valamilyen formában azt szeretném mégiscsak, hogyha a tanács lassan végre a szavait és a tetteit legalább valamilyen formában összhangba hozná. És akkor és borzasztóan sajnálom, hogy ennyire egyértelműen fogalmazok, de egyszerűen nem értem. Hallom azt, hogy növekedés, és akkor a kutatásnak a költségvetését csökkentik. Nem tudom, hogy a tanács tényleg érti-e, hogy mit mond. Az Európai Parlament a különböző részekkel kapcsolatban azt tárgyalta, hogy a végletekig kell tudni elmenni, ilyen léptékekkel nem fogunk tudni már a határozatokon túli költségcsökkenéseket elfogadni. A képviselők állásfoglalásában a költségvetési állásfoglalás miatt két számjegyű csökkentést kell, hogy elfogadjunk ez a takari, mi takarékossági hozzájárulásunk, és következetesen meg ki is tartunk emellett. Ezen kívül pedig az Európai Külügyi Szolgálata kapcsolatban van még néhány megjegyzésem. Az EKS növekvő mértékű, de nincs meg a hozzá való forrás. Éppen ezért nem látom az EKS és a külügyi és a tanács közti, a bizottság közti feladat megosztást. Biztonsági tereket kell, hogy teret kell, hogy kapjunk, hogy a, a szerződések kapcsolatos módosításokat ne a YouTube-ról tudjuk meg. Az utolsó megjegyzésem pedig az Európai Bírósággal kapcsolatos. A tanács már régen határozott arról, hogy ezt ki kell bővíteni, súlyosan ve, veszélyezteti mindez azonban a, a költségvetésünket, mert az eljárások elhúzódása, ami most már több mint három évet is egy-egy eljárásnál jelent, súlyos költségvetési következményekkel jár. Talán az Európai Bíróságnak meg kellene kapni azokat az új bírákat, amivel normál mértékben tudja a munkáját végezni. Köszönöm. Thank you, Mrs. Holmeyer. Köszönöm szépen Holmeyer asszony, és most Gádia Zaval asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, Zanetti és A tanács és a parlament által meghatározott prioritások bizony nagyon távol állnak egymástól a költségvetés tekintetében. Ön arról beszélt, hogy az európai intézmények egyik fő prioritása az kell, hogy legyen, hogy kikeveredjünk a válságból. A munkanélküliséget csökkentsük, főleg az ifjúság a munkanélküliséget, és a fellendüléshez hozzájáruljunk. Hosszú távon az Európa 2020-as stratégiát nem tudjuk teljesíteni, és nem tudjuk biztosítani, hogy versenyképesek legyünk a világban, hogyha nem fektetünk be célok elérése érdekében. Mindehez tehát a kutatásra, az oktatásra eh, kell koncentrálnunk, és pénzeszközöket is átcsoportosítanunk, de épp úgy az infrastruktúrára, vagy pedig az energia ágazatokra. Ezek a nagy kihívások. A célokban egyetértünk, ám amikor a finanszírozásról beszélünk, a tanács a programok, a parlament és a tanács által e, támogatandó programok finanszírozásában a tanács szűk markú. Mi meg szeretnénk erősíteni ezeket a programokat. A tanács azonban 199 milliós csökkentést irányoz elő a fejlesztés területén, vagy a Connecting Europe eszköz területén is más programokban a szép szavak, és az ECOFIN-ben történt döntések között nagy különbség tátog, illetve a között, amiről az Európai Tanács beszélt, majd pedig ami a költségvetésről szóló tervezetben szerepel. hogyha elolvasom a tanács költségvetési tervezetét, azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem oldja meg a problémát. 500 milliárd kifizetetlen számla tornyosul előttünk 2013-ban, és a helyet, hogy ezt végre kifizetnék, tovább csökkentik a költségvetést. A bizottság világosan elmondta, hogy ezen megtakarítások nem elfogadhatóak. A bizottság elmagyarázta, hogy hogyan néz ki a helyzet. De még két valam, két dolgot szeretnék mondani hogyha csökkentik a költségvetést, akkor ezzel nem takarítunk meg semmit, hanem csupán a saját adósság hegyünket nem fizet, nem csökkentjük. És így az Európa számára életfontosságú programokat nem lehet végrehajtani. Kettős szándékra van szükség, hiszen hogyha az európai költségvetés csökkentésével akarják a nemzeti költségvetéseket csökkenteni, mondhatom, hogy ez elérhetetlen cél. Nem ez az út, amely a cél eléréséhez vezet. Azt gondolom ezen felül, hogy az európai projekt céljait így nem lehet elérni. Kérem az olasz soros elnökséget, hogy a kifizetések problémájával is foglalkozzon, és vizsgálják meg, hogy milyen megoldást található mindenre a tanács uraiban. Hogyha ezt megteszik, akkor a parlament az önök oldalán áll majd, és igyekszik majd minden problémát megoldani. Köszönöm szépen! Zabál asszony, most pedig megadom a Költségvetési Szakbizottság elnökének Ártű úrnak a szót. Minisztr! Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt miniszter úr, biztos úr! Hangsúlyozni szeretném azt, hogy a május 27-i választások ítéletet hoztak. Az Eurosef szkepticizmus hangjait sokszor lehetett hallani. Igen magas a munkanélküliség, éppen ezért a fiatalok kilátástalanok. A populizmus mindenütt növekedett, megerősödött a kontinensen. Az IMF aggódik a stagnál, az euró stagnálása miatt. Nagyon fontos éppen ezért a költségvetést arra is használni, hogy a bizalmat helyreállítsuk három előfeltételnek kell teljesülni. Először is nagyon fontos a pénzügyi keret áttekintés, éves áttekintése, amelyet 2013 végén fogadtunk el. Erre az évre fixálja, illetve rögzíti ez a különböző plafonokat és a kiadások mértékét. Úgy tűnik, hogy ez a keret, pénzügyi keretenek az elfogadása nem vonzotta a választókat. Éppen ezért ezt át kell tekintenünk Erről le kell vonnunk a végkövetkeztetéseket 2015-re nézve. Nagyon fontos, hogy ne egy zárt, merev költségvetési csatornába zárjuk magunkat. 2015-ös költségvetés kihatással van a 2012-ben, 2013-ban indított projektek, projektekre készek-e vagyunk arra, hogy egy speciális rugalmasságot alkalmazzunk maximális mértékben a 2015-ös költségvetésben. Meg szeretném kongatni a vészharangokat a különbségek miatt, a kifizetési előirányzatok és a kötelezettségvállalások között 2013-ban a ki nem fizetett számok 23 milliárdot tettek ki 2013 végére. A, tő, a szerződések megtiltják azt, hogy eladósítsa magát az Európai Unió. Ezt az ördögi ö, kört meg kell szakítani, ez egy felelőtlen kör, Nagyon fontos a költségvetést eh, megfelelő módszerekkel, koherenciával megvalósítani, éppen ezért eh, kérjük a tanácsot arra, hogy eh, mutassa be a programját, illetve mutassa be melyek azok a 300 milliós beruházásokhoz rendelkezésre bocsátandó összegek, ezeket hol találják meg. Korábban ezt a piacok finanszírozták. Hogyha az Európa motorként eh, szeretne működni, akkor igenis vállalnia kell a kockázatot, kockázatvállalást, és igaz, ezt a költségvetésben is tükröztetni kell. Mindenki érzi a sürgető fellépés szükségességét, hiszen a bizot, az, az Európai Tanács elnökének szavahihetősége is kockán forog a 2015-ös költségvetés kapcsán. Én szeretném hogyha ez nem pusztán a korábbi költségvetések meghosszabbítása lenne ami a kifizetési előnyzetokat illeti. Európa veszélyben forog, Európában válság van, és arra a célra választották meg bennünket, hogy újból bizalmat teremtsünk az európaiak körében. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a tanácselnökének a szót, hogy válaszoljon a kérdésekre. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Nos, ami a pénz, több éves pénzügyi tervre vonatkozó észrevételeket illeti, úgy gondolom, hogy középtávon szükség lehet ennek az áttekintésére a makroökonomiai szempontokra való kitekintéssel, de hát nem ez az a hely, ahol erről kell beszélni, hanem sokkal inkább itt a 2015-ös költségvetés szerepeiről kell beszélni, mely beleilleszkedik a több éves pénzügyi tervbe. És így azt hiszem, hogy kijelenthetjük, hogy semmilyen módon nem ö, nyithatunk vitát a prioritásokról, nem vonhatjuk kérdésbe a prioritások jogosságát, de olyan megközelítést kell alkalmazni, mely a fokozatosságot követi. A fokozatosságot, amely két kiinduló pontból indul ki az első, ahogyan már ma erről beszéltem, a tanács közös álláspontja, amely a 2015-ös költségvetést bővíti a 2014-es kötelező költségvetéshez képest, és ugyanakkor figyelembe veszi a, a pótköltségvetések, a bizottság által javasolt pótköltségvetések eredményeit, illetve tanulságait. Ezeket a tanács még most értékeli, de összességében a 2015-ös keretszámokban igyekszünk érvényesíteni a múlt év tapasztalatait. Tehát nem szabjuk át a költségvetést, hanem sokkal inkább igyekszünk a valósághoz közelíteni, és Arra kérjük a bizottságot, hogy 2015-re csupán ott terjesszen elő pótköltségvestést, ahol megítélése szerint majd erre szüksége lesz. Ami a versenyképességet, a növekedést és a foglalkoztatást illeti, tehát az 1A fejezetet, jelzem, hogy a számadatok 17 milliárdos kiadással számolnak, 304 milliós csökkentést javasolt a bizottság, és a kifizetési előirányzatok pedig 14,2 milliárd eurót tesznek ki, és ez a bizottság javaslatához képest 1,3 milliárdos csökkentést jelent de ez még így is a 2014-es költségvetéshez képest 2,8 milliárdos növekedést jelent. Ki szeretném emelni azt is, hogy a bizottság javaslatát illető bármely csökkentés egyik csökkentése hat ki a kis és középvállalkozásokra, vagy pedig a COSME program érvényesítésén, mely kutatásfejlesztés szám támogatja, illetve az Erasmus Plus programot sem csökkentik a tanácsi közös álláspontban előirányzott csökkentések. Ami pedig a Horizont 2000 2020-at, illetve a Connecting Europe programot illeti, Ezeknek a költségvetése 2014-hez képest nőtt, a Horizon 2020 például 23%-kal, még a Connecting Europe pedig 16%-kal nőtt. Figyelembe kell, tisztában vagyunk a költségvetés igen nagy fontosságával, és ezzel a szereppel hogy hogyan teremtheti és támogathatja ez a konjunktúrát, a foglalkoztatást, a növekedést, melyel a megakadt gazdasági helyzetből lábalhat ki Európa. Különösen szorongató az ifjúsági munkanélküliség, és jobb helyzetbe kell hozni és kis és középvállalatokat is. De, mint mondtam, a költségvetés tervezete realista tervezetnek mondható, mely figyelembe veszi ezeket a célokat, mind a tervezett bevételek, mind pedig a megfelelő európai finanszírozási kiadások tekintetében. Mindezt elmondva, meg szeretném köszönni önöknek ezt az érdekes és konstruktív eszmecserét, és biztos vagyok bennem, hogy kölcsönös álláspontok megismerése segítségével sikerül majd a 2015-ös költségvetést elfogadni, és úgy hiszem, hogy a mai vita jó kiinduló pontját jelenti ennek. Az olasz elnökség konstruktív szellemben keres majd egy megállapodást, úgy, hogy az európai állampolgárok célkitűzéseiről ne feledkezzünk meg. Ne felejtsük el, hogy az állampolgárok ügyét szolgáljuk, és biztos vagyok benne, hogy a bizottság, a tanács és a parlament közös erőfeszítéssel keresi majd a megfelelő modalitásokat, hogy a célt teljesítse. Köszönöm. Um, Köszönöm szépen, ezzel lezárom a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó általános vitát. A következő napi rendi pont a kifizetési előirányzatok struktúrális hiánya a Horizont 2020-as költségvetésben. Zanetti úr kapja meg megint a szót. To breath.